kollégák! Megnyitom az ülést, folytatjuk a napi rendi pontok tárgyalását, a tegnapi jegyzőkönyvet szétosztottuk, van-e megjegyzés, hogyha nincsen, akkor ezzel elfogadtuk.